után. Napirendünk, mai napirendünk első pontja a tanács és bizottság nyilatkozata a G20 szak csúcs a tárgyában, amely Pittsburghben szeptember 24 25-én kerül majd megszervezésre. A tanács és a bizottság álláspontjait meghallgatjuk. Első körben Cecilia Malmström miniszterasszony a svéd elnökség nevében szólal fel. Så mycket, herr talman, ärade ledamöter, herr kommissionär Almunia. Elnök úr, hölgyeim és uraim, Almunia biztos úr, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a körükben, és a svéd elnökség képviseletében felszólalhatok. Az elnökség a bizottsággal együttesen fogja az Európai Uniót képviselni szeptember 24-én, 25-én Pittsburghben, egy, holnap pedig egy informális uh, európai tanács körül megszervezése Brüsszelben, ahol egy közös álláspontot fogunk kialakítani a G20-as ülésre. Mint jól tudják, a globális pénzügyi és gazdasági válság eddig példátlan ellenintézkedéseket követelt meg mindenek előtt gyors és robosztus pénzügyi megfigyelési, felügyelési, felügyeleti rendszereket kell felállítanunk, másodszorban globális szintű koordinációt, igényel a válság, és a G20-ak kell -e koordinációs szerepet eljátszák az intézkedések végrehajtásában, illetve a pénzügyi piacok felügyeletében. A pénzügyi és monetáris intézkedések rendkívül fontosságúak voltak, annak érdekében, hogy a válság legnehezebb szakaszán mielőbb túljussunk. Az EU gazdaságát támogatnunk kell, és mérhetően várhatóan 5%-os lesz a visszaesés. A központi bank igyekszik 0% körül tartani a kamatlábakat, kamatlábat. Nagy reményeket fűzünk ezen intézkedésekhez, hogy a, legakutabb problémákat megoldjuk. Ugyanakkor a gazdasági helyzet továbbra is instabil, és továbbra is nagy a kockázata annak, hogy visszacsúszunk a válság legsúlyosabb szakaszába. A munkanélküliség fogja meghatározni a jövő politikáját, közeljövő politikáját. A helyzet még tehát bizonytalan ugyan, de sokkal rosszabb is lehetne. Az együttműködés és a koordináció nemzetközi szinten rendkívül fontos lesz annak érdekében, hogy biztosíthassuk a helyreállítást, a gazdasági helyreállítást, illetve mielőbb visszatérhessünk egy fenntartható, hosszú távú növekedési pályára, amelynek alapja is megfelelően szilárda. A G20-ak korábban is és most is nagyon fontos szerepet játszik ebben. A G20 szak összeműködnek, együttműködnek más nemzetközi intézményekkel, a Világbankkal, az IMF-fel, hogy garantálják a megfelelő forrásokat mindezen célok érdekében, illetve hatékony belső szervezetet állítsanak fel a gazdasági növekedés helyreállítására, illetve a pénzügyi stabilitás helyreállítására világszerte. Konkrétabban szólva, a G20 folyamat a következő fontos eredményekhez vezetett már. Mindenek előtt van egy közös elemzésünk, alapunk a problémára vonatkozóan, amely csapást mert gazdaságainkra. Lehet, hogy nem tűnik ez nagy eredménynek, de az, hogy közös nézetet alakítottunk ki a pénzügyi piacok működéséről és a válság mögötti tényezőkről, alapja az hatékony ellenintézkedéseknek. Másodszorban tényleges előrelépés született konkrét intézkedések területén, amelyekről Londonban állapotunk meg tavaly, tavasszal, például az ösztönző csomagokról, a koordináció erősítéséről, a bankfelügyeletek, illetve a pénzügyi piacok szabályozása terén. Ezen túl biztosítottuk azt, hogy az IMF megfelelő forrásokkal bírjon a hiteligények kielégítésére, és kötelezettségeket vállaltunk a pénzügyi intézmények azon képességének javítása érdekében, melyekkel a globális makrogazdasági helyzet tudják figyelemmel kísérni. Tehát meg időben kapjunk riasztást, ha a válság felé lépnénk. Van még teendő, de beszámolhatunk konkrét eredményekről is. Koordinált nemzetközi intézkedésekben öltöttek ezek testet. Úgy hiszem, hogy mi az Európai Unió a G20-akkal együttműködve központi kérdésekben tudtunk előrelépni, és stratégiai válaszokat megfogalmazva a gazdasági és pénzügyi válságra. A koordinált Európai Unió stratégia azt is jelenti, hogy Európa nem követi a vitát, hanem vezeti azt. És a mi megoldásainkat fogják mérlegelni a többiek is, amikor globális megoldások felé haladnak. Ezért oly fontos, hogy holnap este a állam és kormányfők informális vacsoráján, amelyet az elnökség szervezett, folytassuk az ECOFIN londoni ECOFIN ebéd eredményeit, és e- ezáltal is előre előkészülünk a, G20 csúcsra. Azt várom, hogy a, hogy, hogy a látfogó kérdésekkel foglalkozunk holnap, amelyekről szóltam, de lesznek még egyéb témák is ez az informális csúcsom, Például az, hogy több európai pénzügyminiszter nyilatkozott a pénzügyi ö, stabilitásban az olyan bónuszrendszer fontosságára. Itt is éllovas csak kell legyünk, vezető szerepet kell játszunk, hogy olyan globális normák alakuljanak ki, a, a, a, a prémium rendszerek, a prémium kifezetések, ne alsák alá a bankrendszert, és a tényleges teljesítményeket tükrözzék. Fontos ennek kapcsán az is, hogy átláthatóan működjön a pénzügyi ágazat, mert ez lehet a kulcsa a jövőbeli stabilitásnak. Erről, ezen eredményekről be kell szám, beszámolunk majd a Pittsburgh is úgy, illetve a, a prémium rendszerek átalakításának lépéseiről is. Kézzelfogható gyakorlati stratégiák kell kialakuljanak, amelyek biztosítják majd azt, hogy a hitelintézetek, pénzügyi szervezetek egészséges és felelős módon alakítják ki prémium politikájukat. Ezen túl Remélem, hogy meg tudunk állapotni a hosszú távú ösztönző csomagokra, a gazdaságot élénkítendő, amennyire ez lehetséges. Ugyanakkor az is fontos, hogy ezeket a támogatásokat kivezessük a rendszerből, mihelyest már nem lesz rá szükség, mihelyest a gazdaság újra felélénkül. E, ezen kilépési stratégiákról csak éppen most kezdtünk el közösen gondolkozni, és itt is nagyon fontos lesz a koordinációs végrehajtási módszertan kialakítása, annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott, hosszú távú gazdasági helyreállás, helyreállítás valósuljon meg. Egy másik kihívás, amelyet szembe kell nézzünk, a foglalkoztatás területén várható. Szükséges intézkedéseket kell kidolgoznunk, ugyanakkor a pénzügyi politika és a strukturális politika kéze kézben kell járjon etéren, és meg vagyunk győződve arról is, hogy a protekcionizmust vissza kell szorítani a globális piacokon egyen, egyforma egyenlő játékszabályokra van szükség. Itt is jelentős koordinációra van szükség a pénzügyi szabályozás felügyelet terén, illetve a különleges ösztönző támogatások kivezetése terén is. Tovább kell folytatnunk az nemzetközi szinten és EU szinten is ezt az együttműködést. Tovább folynak a megbeszélések holnap is, aztán Pittsburghben is, és az év hátralövő részében, azon reformok tárgyában, amelyek a nemzetközi pénzügyi intézményeket kell, hogy érintsék. Megfelelő forrásokkal kell bírjanak, megfelelő felhatalmazással, politikai irányítással és olyan menedzsment struktúrákkal, amelyek révén el tudják látni a rájuk rót hatalmas feladatokat. Ezek egymással összefüggő, nagyon komplex kérdések. Sürgősen foglalkoznunk kell velük, hogy a pénzügyi intézmények az egy rájuk vonatkozó egyre fontosabb feladatokat el tudják látni. Végül, hölgyeim és uraim, még mindig nagyon nagy szükség van a határozott politikai döntéshozatalra, például a kopenhágai éghajlat ö, csúcs témáiban is, megfelelő ösztönzőkre van szükség annak érdekében, hogy korlátozzuk a globális felmelegedést, és olyan gazdasági stratégiák induljanak be, amelyek a klímabarát gazdaságfejlődés irányába pályára terelik a gazdaságokat. Itt is a finanszírozási iránymutatásokra van szükség, globális szinten. Azt nem ígérhetem, hogy mindent e, teljesen tudunk, minden célt, amelyet kitűztünk, de annyit ígérhetek, hogy a svéd elnökség felelős módon fogja bemutatni és megvédeni az európai álláspontot. Ezért is nagyon fontos, hogy holnap este gyümölcsöző tárgyalásokra kerüljön sor az állam és kormányfőkkel, és ezeket megfelelően tudjuk tálalni a Pittsburghi csúcson. Köszönöm a figyelmüket, elnök úr, és várom a képviselők hozzászólásait. Thank you, madam. Köszönöm, miniszterasszony. Most pedig a bizottság részéről. Ő Almunia biztos úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Malmström miniszterasszony, tisztelt képviselők! Nagy örömömre szolgál, hogy az új parlament előtt felszólhatok, és először is szeretnék gratulálni a visszatérésükhöz, illetve az új megválasztásukhoz. És én is osztom a felelősséget, azt a felelősséget, amit gondolom önök is átéreznek az új generációk iránt, nevezetesen, hogy hogyan tudjuk áthidalni a jelenlegi súlyos gazdasági és pénzügyi válságot, hogyan tudjuk visszaállítani a polgárok bizalmát, és hogyan tudjuk megnyitni a lehetőségeket előttük, miközben a szociális kohéziót is maximálisan garantáljuk. A Pittsburghi csúcs találkozó napirendjén ez a kihívás fog szerepelni jövő héten. Én úgy érzem, hogy az ott megvitatandó kérdések meg fogják határozni a parlament életét is. Gondolom, hogy ezek a témák is majd az önök munkájában meghatározóak lesznek a Pittsburghi ajánlások nyomán. A G20-ak harmadik alkalommal találkoznak államfői, kormányfői szinten Pittsburghben a Lehman Brothers összeomlása óta eltelt egy évben, ami ezt az évtizedek óta példátlan válságot kiváltotta. Az első két csúcs találkozó, a washingtoni novemberi, illetve a júliusi londoni csúcs találkozó is bemutatta, hogy a G20-ak milyen fontos szerepet játszanak abban, hogy nemzetközi választ adjanak a válságra. Az elképzelés az, hogy koordinált megközelítést alkalmazzunk, és megakadályozzuk a válság elmélyülését, megteremtsük egy stabil gazdasági és pénzügyi rendszer alapjait, ami a jövőben segít majd az egyensúly megbomlásának elkerülésében. Az Európai Unió dinamikus és kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy a G20-ak által megkezdett munkát tartalommal töltse meg, a csúcs találkozót az EU kezdeményezte még Sárközi úr elnöklete alatt, és döntő hozzájárulást adott az EU ahhoz, hogy a két előző csúcs találkozó megfogalmazott célkitűzéseket elősegítsük, elérjük. Nem pusztán elvi nyilatkozatokra törekedtünk, hanem arra, hogy gyakorlati megállapodások szülessenek. Az európai intézmények nek azt hiszem, hogy megvan az okuk az elégedettségre a különféle európai intézmények, a G20-akban képviselt tagállamok szerepét illetően, azon országokra gondolok, akik az EU bizottság mellett részt vesznek a G20-ak munkájában. Igyekszünk közös álláspontot kialakítani, ami tükrözi az összes tagállam álláspontját. A washingtoni csúcs találkozó tavaly novemberben azért került megszervezésre, mert a válság az globális gazdaságot érintette, és a G20-ak a világgazdaság 90%-át képviselik. Tavaly ősszel megakadt a nemzetközi kereskedelem, beomlottak hitelek, és 2007. augusztusában már mutatkoztak a sok a válság jelei, amelyek 2008 során csak tovább erősödtek. A Washington csúcs találkozót követően egy gazdasági felendülési tervet készítettünk, ezt decemberben terjesztettük elő, ami széleskörű politikákat javasolt, olyan eszközöket, amelyeket a kormányok és a nemzeti parlamentek, illetve az európai intézmények használhatnak fel. Ez a csomag tartalmazott különböző gazdasági ösztönzőket is, illetve stabilizáló elemeket, amelyek nagyon fontos ahhoz, hogy megőrizzük a jóléti rendszereink biztonságát. Mindez segített a, az összkereslet növekedésében, és a GDP másfél százalékkal növekedett 2007-2008 között. Széleskörű ösztönző csomag is készült, az automatikus stabilizáló elemek azonban viszonylag kisebb szerepet képviselnek, de ha más országokat nézünk, Kanadát, Japánt, vagy a G20-ak köréből más országokat, ők is alkalmazták különböző pénzügyi ösztönzőket. A londoni áprilisi csúcs felszólított arra, hogy ezeket a terveket minél gyorsabban átültessük a gyakorlatba, és nyilatkozatot adott ki a csúcs arra vonatkozóan, hogy az ösztönzők mellett bizonyos kiegészítő intézkedésekre is szükség lehet. Az ösztönző rendszereket a jegybankok valósították meg a pénzintézetek megsegítésére, és ennek eredményeként sikerült megakadályozni a gazdaság zuhanását. Már mutatkoznak a stabilizálás, stabilizálódás első jelei, és a két nappal ezelőtt egy előrejelzést mutattam be Brüsszelben, ami két év óta először jelentette azt az alkalmat, amikor nem kellett az előrejelzéseket lefelé módosítani. Ha az ösztönző csomagot megszüntetjük, feltetőleg a gazdaság már önállóan is fejlődni képes. A munkanélküliség szintje azonban természetesen még aggasztó, és a G20-ak pénzügyminiszterei a hónap elején Londonban egy találkozón úgy döntöttek, hogy a Pittsburghi csúcs találkozó előkészítése képen javasolni fogják a az átmeneti támogató intézkedések fenntartását, és koordinálni fogják a kilépési, az exit stratégiát. A két korábbi G20-ak találkozója Washingtonban és Londonban rendkívül fontos szerepet játszott a pénzpiacok felügyeleti és szabályozói rendszerének reformja területén is, itt radikális változások szemtanúi lehetünk két évtized után, amit alapvetően a dereguláció paradigmája jellemzett. Most ezen változtatni kell. A Londonban a G20-ak megteremtették az alapját egy agendának, ami a szigorúbb felügyeletet és szabályozást hozná meg a pénzpiaci szereplők tehát már nem bújhatnak ki a felügyelő, felügyeleti és szabályozói szervek ellenőrzése alól. Szigorodni fog az ellenőrzés annak érdekében, hogy a jelenlegi gyengeségeket felszámoljuk. Különösen fontos ez, hiszen a legtöbb pénzintézet globálisan tevékenykedik. A londoni csúcs találkozó óta is rendkívül sok munka zajlott a reform megvalósítása érdekében, és vonatkozik ez a körültekintő számviteli rendszer biztosítására, kialakítására is, valamint az adóparadicsomok felszámolására, a hedge fundok és a magántőke alapok szigorúbb ellenőrzésére, a derivatíva piac szigorúbb szabályozására, és vonatkozik ez a banki vezetők fizetési és premizálási rendszerének szigorítására is. Tehát Londonban egyértelműen megfogalmazódott, hogy ezeken a területeken minden feladatot koordinálni kell, hogy megvalósulhasson a G20-ak megállapodása, és ezen dolgoztunk az elmúlt egy év során. Itt a parlament és a tanács is megfelelő válaszokat adott, és az év végéig a bizottság azt tervezi, hogy további javaslatokat fog elfogadni jövő héttől kezdődően, már a Pittsburghi csúcs találkozót megelőzően, annak érdekében, hogy a fenntartható kockázatok kezelhetők legyenek, biztosítható legyen európai szinten a makro ellenőrzés és felügyelet. Ennek során ajánlásokat fogunk megfogalmazni a Larosier jelentés alapján. Az amerikaiak pedig egy ambiciózus pénzügyi reform tervvel álltak elő, amit Obama elnök is megerősített hiszen felismerte, hogy végül is a válság az USA-ból indult ki. A Pittsburghi csúcs találkozó számos ambiciózus célt tűzött ki maga elé, a reform szükségességét és a szabályozói rendszer szigorítását az Atlanti-óceán mindkét partján. Ez elengedhetetlen a jövő szempontjából, annak érdekében, hogy megakadályozzuk a spekuláció terjedését. Ezeket a terveket meg kell valósítani, fel kell gyorsítani az intézkedések megvalósítását, és egy egyértelmű politikai üzenetet is meg kell fogalmazni. Meg kell erősíteni az államok és a politikai vezetők, az intézmények határozott szándékát, hogy szilárd szabályozói rendszer szülessen, annak érdekében, hogy a spekulatív magatartást meg tudjuk akadályozni. A válság legnehezén már túl vagyunk, és amint a válság elmúlik, vissza kell térnünk a normális kerékvágásba. A polgárok is garanciákat és biztosítékot várnak a vezetőiktől a szabályok betartásáról, különösen ami a fizetéseket illeti, annak érdekében, hogy a reálgazdaságot fenyegető kockázatokat el tudjuk hárítani. Az Európai Unió és az Egyesült Államok egységes ebben. A G20-ak a nemzetközi pénzintézetek reformjáról is tárgyalni fog, Malmström asszony is utalt erre, Londonban már történt egy fontos előrelépés a pénzügyi kapacitások erősítése terén, konkrétan az IMF feltökésítése terén, hogy további 5 milliárd dolláros hitelt tudjon, 500 milliárd dolláros hitelt tudjon nyújtani, és 750 milliárd dollárt fog ez kitenni. Az IMF összes tagállamát felszólították a kvóták emelésére összesen 250 milliárddal, annak érdekében, hogy az IMF pénzügyi kapacitása erősödjön, és fokozni tudja a hitelezést, különösen a legszegényebb országokba. Az elmúlt hónapokban komoly előre lépés történt a korábbi évekhez hasonlóan, és az Európai Unió is úgy döntött, hogy hozzájárul ehhez a tőke emeléshez, az IMF pénzügyi forrásainak megerősítéséhez. A tagállamok hozzájárultak ahhoz, hogy 120 milliárd euróval növeljék hozzájárulásukat az új célok elérése érdekében. A G20-ak meg fogják vizsgálni majd a különböző országok képviseleti jogát is az nemzetközi szervezetek, nemzetközi pénzintézetek döntéshozatali folyamataiban az EU támogatja ezeket a törekvéseket, de ezeket gyakorlati megállapodásokban is meg kell fogalmazni. A bizottság ezen dolgozik, és az Európai Parlament véleménye is az, hogy fokoznunk kellene az EU képviseletét ezen pénzintézetekben. A Pittsburghi csúcs találkozó a klímaváltozással kapcsolatos finanszírozásról, a nemzetközi kereskedelemről, a protekcionizmus megakadályozásáról is tárgyalni fog, illetve a legérintettebbek, a leghátrányosabban érintettek megsegíti, megsegítésével is foglalkozni fog. Végezetül pedig engedjék meg, hogy azzal zárjam a hozzászólásomat, hogy egyértelmű szándék és akarat van, amit már a korábbi G20, G20 csúcsok is megfogalmaztak, hogy megteremtsük egy új fenntartható növekedés alapjait. Éppen ezért a kilépési stratégiát már most el kell kezdeni kialakítani, hogy az intézkedések rendelkezésre álljanak, amikor azokat be kell vetni. Egy ilyen stratégia nem csak ahhoz fontos, hogy fenntartható módon ki tudjunk lépni a válságból, hanem abból a szempontból is, hogy közép és hosszú távon a fenntartható fejlődést biztosítani tudjuk, és meg tudjuk teremteni, újra tudjuk építeni a szilárd pénzügyi rendszereket a gazdaságainkban. E, Köszönöm Almunia biztos úr szavait. A következőkben a frakciók képviseletében felszólalók kapnak szót, először a néppárt képviseletében Karin Wortmann Kohl asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Malmström, biz, ö, miniszterasszony, biztos úr. A világ gazdasági válságban a pénzügyi rendszerek válsága is globalizált, és ezzel ellen a lehető legösszefogottabban kell fellépnünk. A világ környezetének, a környezetvédelmünk szempontjából is döntéseket kell meghoznunk a G20-as csúcs találkozón. Az Európai Unió ezért már korábban is sok lépést tett, és ezért vezető szerepet vállalhatunk a szabadság, a felelősség és egyéb a szociális pénzügyi ö, piacgazdaságunkat vezérlő egyéb elvek alapján tudunk fellépni, és így tudjuk ö, vezetni a tárgyalásokat. Nagyon ambiciózusaknak kell lennünk annak érdekében, hogy az összes strukturális változással és kockázatkezeléssel kapcsolatos gordiuszi csomót átvághassuk. A pénzügyi felügyeletre gondolok itt, és egyéb olyan intézkedésekre, amiket Almunia biztos úr is, úr is felsorolt, és ezen kívül a fedezeti alapok területén is fellépésre van szükség. A G20-ak mindezzel foglalkozni fog. a számviteli rendszereket is az Atlanti-óceán két partján egymáshoz közelítenünk kell. Közös stratégiára van szükség, különben elképzelhető, hogy a jövőben továbbra is gyengén fog teljesíteni a világgazdaság. A kultúránk, a pénzügyi kultúránk megfelelő szabályozással kell, hogy párosuljon, hiszen ez tudja biztosítani a pénzügyi intézmények stabilitását. De nem csak erről van szó. Jogosan nagyon sok felháborodott hangot hallunk a közvéleménytől, akik azt mondják, hogy nagyon proaktívan kell most fellépnünk. Nagyon sok kötelező érvényű intézkedésre van szükség, gondolok itt a pénzügyi rendszerek szabályozására, de arra is, hogy milyen kötelező érvényű környezetvédelmi intézkedéseket kell elfogadnunk ahhoz, hogy a Kopenhágai konferencia sikeres lehessen majd. Mi az Európai Unióban útörő szerepet kell, hogy vállaljunk, vezető szerepet, ezért nagyon fontos, ez mind nagyon fontos a tagállamoknak, és nagyon fontos az is, hogy egységesen lépjünk fel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ja. Mindenkit kérek, hogy tartsa be rá szabott időt. A Szociáldemokrata frakció nevében Bulman úr kap szót. Elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselőtársaim. A legfontosabbal kezdem a jelenlegi gazdasági helyzetben nem, nem mehet így tovább, ahogy eddig ment. És csak lassú gyógyulású tendenciákra várhatunk, és tovább és azt kell lássuk, hogy drámoljan csökken a munkavállalók száma Európában is. Bátrak kell legyünk ugyanakkor, és ez kell legyen a parlament legfontosabb üzenete Pittsburghben is, hogy bátrak legyünk, egy bátorító beszédet hallottam öntől, Almunia úr, és azt kérem, hogy fordítsa most már mielőbb gyakorlatra is azt, amit eddig tettek. Például kezd kezdenünk el a prémium rendszerrel is. De a nemzetközi pénzügyi piacokon, vagy a, a, a, a, a rossz szabályozás miatt rövid távú spekulánsok nyertek hatalmas pénzeket, holott hosszú távon kell gondolkoznunk, kiváló pénzügyi termékek kialakítva, amelyek hosszú távon viszik előre a gazdaságokat. Át kell állítani a váltókat, úgymond. Nem szabad a kockáztatni a, kockázat, a kockázati szereplőket, pénzügyi, gazdasági szereplőket, ezt megfelelő szabályozással kell korlátozni. Az offshore központokat is szabályozni kell, ahol, na, ahol világszerte kétes pénzügyi termékek révén áramlanak tőkék. Nem szabad félnünk az adópolitikai vitától sem, nem tilos nemzetközi tőke, tőkére kirót globális adóról sem beszélni. Ezek együttesen, ezek az eszközök vihetik előre a vitát. Erőteljes és javított koordinációra van szükség a nemzetközi és Európai Uniós gazdaságpolitikák terén is. Helyén való arról is beszélni, hogy hogyan tudunk majd kilépni ezen intézkedésekből, de jelen pillanatban inkább a belépésről kell szó, beszélnünk, arról hogyan lehet bevezetni olyan eszközöket, amelyek a jobb koordináció révén erőteljesebben konjunktúrát hozhatnak a gazdaságainkba. Köszönöm szépen. Most az ALDE frakció nevében Szilvi Gulár. Köszönöm, elnök úr, miniszterasszony, biztos úr. Nagyra értékeljük azokat az erőfeszítéseket, amelyeket önök említettek, amelyekkel már sikerült elég messzire eljutnunk, azonban bizonyos elemeket szeretnénk konkrétabban látni, különösen a G20-as csúcslálkozó előtt. Gondolok itt például azokra a számokra, amelyek a pénzügyi szektorban már biztatóak, de közben egyre romlanak a munkanélküliség számai. Tehát itt van egy szakadék, amit át kell hidalni. Akár annak érdekében, hogy a, az államháztartást egy oldalról és más oldalról a fogyasztást helyreállíthassuk. Japánban um, nagyon rossz tapasztalatokat sikerült szerezni az elmúlt gazdasági válság során. A nem megfelelő intézkedések miatt deflációs vonalon indult el az ország, ezt szeretnénk most elkerülni. Az IMF segítségére szükségünk van, egyedül nem tudunk mindent megoldani. Emellett nagyon hatékony felügyeletre van szükség, és egy nagyon ennél sokkal szigorúbb banki rendszerre. A G20-ak Hm, arra nem várhatunk azonban, hiszen nekünk magunknak is szükségünk van arra, hogy intézkedéseket, törvényeket fogadjunk el, ezt várjuk az Európai Bizottságtól. Tehát európai szabályozásra is szükség van, ezen kívül közös stratégiára van szükségünk ahhoz, hogy ki tudjunk lépni a válságból a közös pénzügyi felügyeletek szigorúságáról, illetve a szabályozás fontosságáról szeretnék még majd szólni. A közösségi módszereinket is meg kell oldani. Nem csak a nagy államok kell, hogy hallassák a hangjukat, és kell, hogy élvényesüljenek, hanem az egész európai piac integralitását kell megőriznünk. Köszönöm szépen Gülár asszonynak. És most a zöldek nevében Stan Kigold kap szót. Elnök úr, biztos úr, köszönöm szépen a hozzászólását. Számos aggályom van azonban. A Fejlesztési Szakbizottság eh, a parlamentben egy állásfoglalás tervezetet eh, készített el, és ebből most eh, idéznék. Agállyal veszi tudomásul, hogy a válság komoly emberi árakat, árat is jelent, és a legszegényebb országokat sújtja. 20 millióval nő a munkanélküliek száma, és a másfél millióval növekszik azok száma, akiket a különböző betegségek, például az AIDS fenyeget. 2009 és 2015-re várhatók ezek a változások. Sajnos azonban ez a tervezet nem került jóváhagyásra, annak ellenére, hogy az összes frakció olvasta. És mi megvetjük és szégyenletesnek tartjuk, hogy ez a ház nem tudott egy olyan állásfoglalást elkészíteni, amit a G20-ak elé terjeszthetett volna a fejlesztési kérdések kapcsán. A kérdés az, hogy a válság következményeit hogyan finanszírozzuk. A német pénzügyminiszter a brit pénzügyminiszterrel együtt egy globális adóról tárgyalt, és én felszólítom a tanácsot, illetve megkérdezem a tanácsot és a bizottságot, hogy támogatja -e ezt a javaslatot. A következő kérdésem az adóparadicsomokkal kapcsolatos. A huszak ezt kezelni akarják, de esetenkénti információcsere alapján, ami szerintünk nem működik. A Fejlesztési Szakbizottság országonkénti jelentést javasolt, és országonként történnének a beszámolások is, ami egy automatikus információcserét tenne lehetővé, annak érdekében, hogy az információ valóban áramolhasson az egyes országok között. A globális pénzügyi rendszer, rendszerben biztosítani kell az átláthatóságot, és konkrét javaslatokat várunk a válság elhárítására ezen a területen. Köszönöm, Köszönöm szépen. Még egyszer kérek mindenkit, hogy tartsa rászabott időt. Következő hozzászóló Swinburne képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az eddigi beszédeket. Különösen Malmström asszony szavait hallottam szívesen, mi szerint a G20 csúcson, csúcsra koordinálnunk kell álláspontjainkat az ösztönző csomagokkal kapcsolatban, és elszánt szabályozási intézkedésekre van szükség. Ugyanakkor még most is trilliókat költ minden állam ösztönző csomagokra, különösen a két legnagyobb világgazdaságban látunk protekcionista intézkedéseket, például a húságatban. Az Európai Unió és Egyesült Államok ezek, amelyeknek felül kell vizsgálniuk pénzügyi és támogatási rendszereiket. A pénzügyi szolgáltatások koordinációja is fontos feladatokat mutat. Különösen most mondható ezzel, amikor egyes államok a negatív növekedésből kilávolóban vannak és fel kell vizsgálnunk a banki prémium rendszereket is. Egy közös szabályozási rendszerért kiáltanak ezek, annak érdekében, de úgy persze, hogy nem zárjuk ki a verseny előnyöket. És ugyanakkor kiküszöböljük a spekulatív kereskedés lehetőségét. Egy globális koordinált megközelítésre van szükség, csak ez hozhat hasznot a vállalatoknak, és uh, vihet, vihet előre a gazdaságot az EU-n belül és azon kívül ha bankok feltőkésítése az adófizetők pénzéből történik, csak akkor nem tudunk előrelépni. Nem, nem szabad túlszabályozással megbéníteni a pénzügyi piacot, ezt is látnunk kell. Ezért a koordinát megközelítésre van szükség, a, fenntartva a vállalatok számára a tőkéhez való hozzáférés az EU-n belül és kívül hosszú távon a jövőben is. Bardzo dziękuję pani za wystąpienie. Köszönöm szépen mondja az elnök. Most pedig egy percre a GUE NGL frakciója kapja meg a szót. Miguel Portas. Köszönöm szépen, elnök úr. Portugáliában a bankok profitja az első negyed évben 18%-kal növekedtek. És ennél egy dolog emelkedett még nagyobb mértékben, és ez a foglalkoztatás hiánya, azaz a munkanélküliség volt. Portugáliának épp ezért komoly várakozásai vannak a G20-as csúcs találkozó kapcsoló, kapcsán, hiszen egy új gazdasági rendszert építettünk, mondtuk, gondoltuk, de ez sem sikerült. 15 millió új munkanélküli és 16 millió új elszegényedő ember lesz legalább az Európai Unióban. Ezért azt kérem a bizottságtól, illetve az Európai Tanácstól is, Malmström asszonytól és Almunia biztos úrtól, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzunk, a G20-akon álljanak ki mellettünk. Globális tranzakciókat megadóztathatnánk. Szerintem ez nagyon jó ötlet lenne, ezt próbálják meg elérni. Aztán a banki dolgozók bónuszaival kapcsolatban is lépésre van szükség. El. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a következő uh, hozzászóló Pargezó képviselő. Köszönöm. A, az emberek bizalma, amelyeket a pénzügyi felügyeletekbe helyeztek, nem szabad, hogy megcsalatkozzék ezt nem szabad feláldozni a globalizáció oltárán. Egy új konzervatív forradalom szemtanúi lehetünk, amely a pénzügyi oligarchák ellen, oligarchiák ellen lép fel az emberek nevében, hiszen vég, és annak fényében kell ezeket az intézkedéseket látnunk, hogy végül is adófizetők fogják megfizetni a válság árát arra van szükség, hogy a forrásokat a reálgazdaságba helyezzük, ahol a gyártás folyik, a konkrét termelés, ahol az emberek munkahelyet találnak. És fel kell lépnünk az adóparadicsomok ellen és a, becstelen prémiumok ellen. Ugyanakkor látunk kell azt is, hogy azok, akik felelősek voltak a pénzügyi hólyak felfújásáért, meghatározhatók, azokat kell segítenünk, nem azokat kell segítenünk, akik okozták a pénzügyi válságot, akik miatt felfúvódott, majd kipukkant ez a buborék. Ne oda menjen a támogatás. Hiszek az intézkedések hasznosságában, de azt is, abban is hiszek, hogy az európai politikusok nem szabad, hogy a bankárok szolgálói legyenek. Tehát e-, erre a fordulomra szükség van. Szeretnék emlékeztetni mindenkit eh, arra, hogy egy perc a hozzászólási idő, kérem ezt tartsák, mert egyébként felborul a programunk. És akkor most másfél percben Hans-Peter Martin. Köszönöm. Forradalomra van szükségünk a demokráciában, és ez eh, erre világít rá a jelenlegi folyamat is, eh, a G20-as folyamat, amit méltányolni tudunk, és Végig kell gondolni, hogy a tanács, a tanács hagyományai szempontjából hogyan festenek a különböző szabályozói mechanizmusok, hogyan lehet ezeket létrehozni. Nem egy világparlamentre gondolok, de minden esetre demokratikus ellenőrzésre, ami szélesebb kereteket feszeget, mint az Európai Parlament. Szeretnék ugyanakkor utalni arra is, hogy a rendszerbeli kockázatokat a ból, a szempontból kell megközelíteni, hogy ezeket mi váltotta ki a 90-es évek óta a Hippo bank példáját, vagy a Lehman Brothers-t említhetném. Ezeket szabályozni kellett volna, mert így adódott elő a too big to fail, tehát a túl nagy ahhoz, hogy elbukjon problémája. Ami pedig a tranzakciós adót illeti, 99-ben az Euró- Európai Parlamenten belül a Tobin adó csoport már sürgette a konkrét intézkedéseket, hogy nehogy rossz útra terelődjön az EU gazdasága. Köszönöm szépen. Most először Karasz úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Az adatok javulást mutatnak, és a válság sokrétű okait nem csak a, a szabályozás hiányosságában lehetjük fel, a politikai akaratra van szükség, és a bátorsághoz ahhoz, hogy ezeket a hibákat orvosolni tudjuk. A G20 csúcsról beszélünk, ez egy jó helyén való folyamat, új és módosító struktúrák felállítására van szükség, prioritási és értékelési alapokra a globális ö, gazdaság elősegítésére, illetve a társadalom igazságosság biztosítására. Három feltételt szabhatunk ki ezzel kapcsolatban. Először is a demokratikus parlamentáris legitimáció erősítése másodszorban. A több EU-t az Európában és több Európát a világban. Ez azt jelenti, hogy exportőreink, hogy az alap a gazdasági, társadalmi, szociális piac gazdaság kell legyen a meghatározó érték, és minden olyan területen, ahol a G20 nem tud megállapodni, ott európai szabályozás szülessen az EU-n belül. Igen, mondunk, az európai integrált, és nem pusztán koordinált, hanem integrált pénzügyi felügyelet rendszerére. Ez e- az Európai Központi Bank kell legyenek a modellje, a Larusz jelentés túl keveset kínál. Igen, fel kell lépnünk a prémiumok kifizetése ellen, de nem csak a kifizetési modalitások módosítása van szükség, hanem a mérési alapokat kell megváltoztatnunk, és ahol bónuszt adunk, ott maluszt is kell adnunk, tehát ahol prémiumot fizetnek, ott vissza is kell fizettetni esetleg ezeket. Arra is szükség van, hogy 2009-re és 2010-re a, a jelenleg érvényes szabályozást módosítsuk. A politikai akarat szükséges ehhez, és az optimizmus üzenetet kell elvigyük Wiesbergbe, amelyről a biztos úr beszélt. Perez asszony. Köszönöm, elnök úr. Tanácselnök asszony, biztos úr. Egy évvel a Lehman Brothers összeomlása után az Európai Unió részt vesz majd a G20-as Pittsburghi találkozón. Abszolút kritikus fontosságú ez a részvétel, hiszen ha nem kezdhetünk mindent úgy, ahogy korábban csináltuk, a változás dinamikája továbbra is nagyon fontos kell, hogy maradjon. Néhány megjegyzés. A G20-as találkozón az elmúlt találkozón Londonban arról döntöttünk, döntöttek, hogy az IMF feltökésítésével nagyobb mozgásteret adjunk nekik. Szerintem az is nagyon fontos, hogy az FMI, az IMF irányításában is változtatásokkal éljünk, hiszen nem minden intézkedésük megfelelő. Aztán nem szeretnék most a bónuszok vitájába nagyon beszállni, de nagyon-nagyon fontos az, hogy ha hosszú távon változtatni akarunk, akkor ezt megreformáljuk, hiszen különben csak rövid távú döntésekre fog sor kerülni, és Emellett a, az adóparadicsomok elleni küzdelsen kell, hogy maradjon a napirendünkön. Történelmi pillanatra fog sor kerülni, hiszen ismét benyújthatjuk a bankok hozzájárulásának kérdését ahhoz, hogy a válság után hogyan tudják segíteni a gazdaság fellendülését. A tranzakciók megadóztatásának kérdése szintén egy olyan dolog, ami lehetővé tenné azt, hogy hosszú távon az a beruházási intézmények szabályozásához hozzájárulhassunk hogy fel tudjuk venni a küzdelmet a gazdasági válság hatásai ellen, és hozzájárulhassunk a gazdaság megfelelő finanszírozásához. Utolsó megjegyzésem, amikor a foglalkoztatási helyzetet tekintem, az G20-as találkozók elejétől kezdve itt hiányt látok, hiszen a makroökonomiai, makrogazdasági globális kérdésekkel nagyon sokat foglalkoztunk, de itt olyan stratégiára van szükség, ami a munkanélküliséget lecsökkenti. Elnök közbeszól, és Wolf Klinznek adja meg a szót. Elnök úr, tisztelt kollégák! Én üdvözlöm ezt a gyors reagálást, amit a G20-ak adtak a globális gazdasági válságra. Ugyanakkor viszont itt a gazdaságaink alapjai továbbra is gyengék. A polgárok dezorientáltak, bizonytalanok, és egyre több pénzügypiaci szereplő ugyanott folytatja, ahol abba hagyta, és szerintem nekünk a reálgazdaság megsegítésére kellene összpontosítanunk. Én a G20-októl konkrét intézkedéseket várok el mégpedig gyorsan, és remélem, hogy az EU tagállamok is egy irányba húznak e tekintetben. Hosszú távú ellenőrzés és felügyeleti rendszerekre van szükség a nagy kockázatot jelentő fedezeti alapok tekintetében, és a szabályozói arbitrázs helyett koordinált fellépésre van szükség, hiszen ez csak további problémákat szül. Köszönöm szépen, az elnök beszakítja. Köszönöm szépen. De Jong képviselő következik. A g ak a pénzügyi szektor intézkedéseire koncentrál. De úgy tűnik, hogy mindenki elfeledkezik arról, hogy a reálgazdaságban is a rövid távú nyereség szerzési vágy és mohóság a jellemző. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a gazdasági válság következtében vajmi kevés esélyük van a túlélésre, mindenféleképpen segítségre van szükségük hitel formájában nagyon sok vállalkozás elválasztódik gyakorlatilag a piacától, illetve a termékeitől, és a spekulációra helyezi a hangsúlyt. A G20-aktól én azt várom, hogy a gazdaságok demokratikusabban működhessenek. Hogyan lehet azt biztosítani, hogy a munkások, a dolgozók kellő erőt, kellő hatalmat kapjanak ahhoz, hogy ellenőrizzék a vállalat vezetést? Az európai vállalatokra gondolok, és gyakorlatilag lehetetlen, hogy a részvényesek spekulatív magatartásokat folytatnak, és szem előtt évezték a vállalkozások hosszú távú érdekeit. A következő hozzászóló Morvai Krisztina. The majority of uh, Europeans... Az európaiak többsége nem vállalatvezető és nem bankár, hanem családgazdák, kisvállalkozók, közalkalmazottak. Európa többségenek elege van a jelenlegi rendszerből, melyben a globális multinacionális nagyvállalatok és bankok irányítják a világot. Alapvetően új paradigmára, egy paradigmaváltásra tartanak igényt az európaiak, ahol el kell mozdulnunk a globalizációról a lokalizációra, a globális szintről a helyi szintre, ahol ott kell összpontosuljon a döntéshozatal, ahol emberközpontú, közösségközpontú döntések születnek, a v, és nem a VTO által irányult ö, ö, ö, kereskedelemről a helyi gazdálkodásra, amely a helyiek, helyi polgárokat látja el. Európa döntő többsége ezt akarja, ne tévesszük szem elől ezeket a célokat. Köszönöm szépen. Werner Langen úr kap két percben szót. Kedves képviselőtársaim, tisztelt elnök úr! Ki, kit hogyan szabályozzon? Ez a legvitatottabb kérdés, amely a G20-ak asztalára kerül, és ha egységesség van afelől, hogy nem szabad visszatérni a korlátlan pénzügyi piaci folyamatokhoz, akkor látnunk kell, hogy miben szabályozzunk a, az értékelési, a rating ügynökségeket szabályozni kell, a saját tőke szintjét, a hitelhozzáférést, és a versenyképesség esetében, a méltánytalan verseny és az igazgatás ügyében. Sokat vitatkoznak a prémiumokról, arról, hogy Európában egy tranzakciós adót kéne bevezetni, Mindez arra mutat, hogy Európának fel, felelőssége van. Függetlenül a G20 csúcs ö, eredményétől el kell végeznünk a saját házi feladatunkat is, és a bizottság kezébe kell, kezében kell ez legyen. Nem, teljesen, nem teljesen függenünk a külső erőktől. A motto az kell legyen, egyetlen pénzügyi szereplő, egyetlen pénzügyi termék, egyetlen pénzügyi piac sem maradhat felügyelet nélkül a jövőben. Ugyanakkor a gazdasági fejlődés globális beindítása is napirenden van, és ez nem történhet, hogy úgy haladunk tovább, ahogy a múltban, és minden az Egyesült Államok érdekében, meg a nagyipari államok érdekében történik egyensúlytalanul. Meg kell találnunk a szegénység, az éhezés ellenszerét is világszerte, és ez kell új lendületet adjon a G20-aknak. Egy pontot is szeretnék felvetni, amelyről eddig nem vitatkoztunk, Almunia úr beszél csak róla. Szükséges lesz Európában a stabilitási és növekedési paktumot betartani. Éppen azért, mert ez betartottuk, mert ez létezik, megreformáltuk ugyan, de betartottuk, ezért tudott Európa egyáltalán képes maradni. Ez kell maradjon Európában a cél, és az, hogy egy gyors exit stratégiát találjunk, leküzdjük a túladósodást, és egy stabil alap alapján, paktum alapján vigyük tovább a gazdasági növekedést. Köszönöm szépen. Edward Sziklónája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik legnépszerűbb téma a hírekben, a G20-as csúcs találkozó, és ezen belül is a bónuszok kérdése. Kétségtelen, hogy ez népszerű kérdés, de azt is meg kell értenünk, hogy a probléma ennél összetettebb. Ki kell mondanunk azt is, hogyha a bónuszok a pénzügyi rendszert kockáztatják, akkor szabályoznunk kell őket. Más oldalról azt is hozzá kell tennünk, hogy jelentős egyensúly hiányok merültek fel a külkereskedelemben, és ez vezetett a, kül- a világválsághoz. A pénzügyi válsághoz és egyéb belső hiányok fellépéséhez. Azt a munkát is meg kell vizsgálnunk, amit elvégeztünk. A munkára természetesen a munka elvégzése az időbe telik. Egy-két évre is szükség lehet, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mi történt a GDP-vel, és ennek mi volt az oka. Amikor visszatekintek arra, hogy milyen munka történt, hogy milyen ösztönző csomagokat fogadtunk el, akkor azt látom, hogy, ezek, hogy pozitív változásokat tapasztalhatunk. Az Európai Bizottság számára nagyon lényeges, hogy biztosítsa, hogy konzisztensek a különböző fellépések, és a deficitet nem növeljük az ösztönző csomagokkal. Köszönöm szépen, és el, következő hozzászólónk, Trianta Filides kolléga, egy percben. Elnök úr, a G20-ak a válság kezelésével fog foglalkozni, de a gyökerével a problémának nem foglalkozik. Ez nem a megfelelő irány. Azt kell megnézni, hogy hogy lehet megreformálni a jelenlegi rendszert, hogyan lehet módosítani a szabályokon, de ez tulajdonképpen csak a felszínt érinti, és nem megy a dolgok mélyére. Demokratikusabb szabályozásra van szükség, fokozottabb felügyeletre, amiből láthatják az emberek is, hogy mi történik, hiszen ők azok, akiknek végül is meg kell fizetniük az élelmiszert vagy az üzemanyagot, Véget kell vetni a szociális állam szétverésének, a privatizációnak. Ezt akarják az európaiak. Minél gyorsabban fel kell hagynunk a neoliberális rendszerekkel, hiszen ez a, csak a nyerességet helyezi előtérbe az emberek érdekeivel szemben. Közep, következő hozzászóló Gozé úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, gratulálok az ön eltökéltségéhez. Európa elkezdett egy hatékony szabályozást elfogadni, de Európa nem tekinthető elszigetelt egységnek. Nagyon fontos ezért az, hogy együttműködjünk globális partnerinkkel a G20-as csúcs találkozón. Kezdeményeztünk a korábbi ülések során is intézkedéseket. Szükség van egy nemzetközi szabályozásra a pénzügyi szektorban annak érdekében, hogy a beruházási, a növekedési és foglalkoztatási céljainkat elérhessük. A vásárnak még nincs vége. Nem szabad a korábbi helyzetre visszatérnünk, és nem szabad elhalasztanunk az olyan intézkedések elfogadását, amik megakadályozhatják az új válság kialakulását, a növekedés, illetve elősegíthetik a növekedést és a foglalkoztatást. Emellett a felügyeleti kötelezettségeket azért is el kell fogadnunk, hogy a szisztemikus, azaz rendszer szintű kockázatokat csökkenthessük, illetve a spekulációk esélyét is csökkentsük. Spekulációkat nem szabad ösztönöznünk, hanem a saját alapok ö, segítségével, saját alapok szabályozása segítségével meg kell akadályoznunk, hogy tovább gyűrűzhessen a válság. Az átláthatóság, növelésére van szükség, ezért közé, új közétételi szabályokat kell elfogadnunk, és gondolok még arra is, hogy mennyire fontos a bónuszrendszer megreformálása. Nemzetközi szinten együtt kell működnünk, ez alapvető fontosságú, különösen az IMF irányításában. Biztos úr, ez néhány olyan dolog, amiről amivel kapcsolatban várakozásai vannak az állampolgároknak a következő G20-as csúcs találkozóval szemben. Remélem, hogy határozottan fellépnek majd ezek érdekében. Köszönöm. Alejandro Szerkasz. Köszönöm, Alejandro Szerkasz a következő hozzászóló egy percben. Almónia biztos úr, miniszterasszony. Kérem, ne felejtjék el Pittsburghben, hogy az, amit látunk, nem csak egy pénzügyi gazdasági válság, méghozzá eddig példátlan mértékű, hanem hatalmas társadalmi válság is, amelynek pusztító hatásai lesznek, különösen a legszegényebbeket sújtva társadalmainkban, azokat, akik elvesztik állásaikat, az, akik a leghátrányosabb térségében élnek Európában. A gazdaság nagyon fontos, de még fontosabbak az emberek. A gazdaság az emberek érdekét kell szolgálja tudni. Ne felejtjék el Pittsburghben azt, hogy Európa létezik, és ne felejtjék el, ezeket a tényeket. Az európai állam és kormányfők nyilatkozatait olvasva nem láttam, hogy Európátról beszéltek volna, arról, hogy egységes jövőképre van szükség, holott fenn kell tartanunk a társadalmi rendszerünket, ez a megoldása a válságnak. Garcia Margallo, két percben. Az itt elhangzottak, szemivel egyetértek, a hangsúlyokkal is egyetértek, minden esetre előbb-utóbb el kell vennünk a mankót a betegtől, de nem válhat, várhatjuk el még egyelőre, hogy mankó nélkül mehessen a lába törött a verseny szabályai ismét napirendre kerülnek. Pittsburghben olyasmit kell tennünk, amit mi egyedül nem tudunk megtenni. Korai jelző figyelmeztető rendszerre van szükség, át kell dolgoznunk a szabályozói kereteket, mert ezek eddig nem működtek. Én ezt nagyon fontosnak tartom, legalább annyira, mint az adóparadicsomok és a vezetői prémiumok rendszerének szabályozását. És legalább ennyire fontos, az, hogy a nemzetközi pénzintézeteket felerősítsük, hogy ismét stabilizálni tudjuk a rendszereinket, működőképessé tegyük a felügyeleti rendszereket. Arra van szükség, hogy központibbá tegyük a felügyeletet. Az európai felügyeleti rendszer nem működhet a nagyon szoros koordináció nélkül, ha ezt nem koordináljuk a világ más részeivel is, és ugyanez vonatkozik a kereskedelemre. Rendben van, hogy a feltörekvő piacokat segítjük, de legalább ennyire fontos, ha nem fontosabb, hogy felszámoljuk a nemzetközi kereskedelmi korlátokat. És biztos úr, az is nagyon fontos, hogy megteremtsük az alapjait a hosszú távú, fenntartható növekedésnek a jövőbeni generációk érdekében. Szabad, nyitott piacokra van szükség, amelyek nyitottak az innováció, a vállalkozó, vállalkozások előtt, de amelyek megfelelően szabályozottak is egyben. Almunia úr Kevés szabályra van szükség, de azokat következetesen kell alkalmazni. Köszönöm szépen, Skinner képviselő a következő egy percben. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Különösen egyetértek a fenntartható gazdasági tevékenységre vonatkozó kartáról szóló szavaiban. Azzal nem értek viszont egyet, hogy minden tőkénket arra kell koncentrálni, hogy a ö, prémiumokat kifizessük. Ez egy pusztító jellegű lépés. A a pénzügyi szolgáltatási piac lángokban áll. Először is ezt, ezt a tüzet kell eloltanunk, ehhez pedig konzisztens megközelítésre van szükség. A G20-ak egy vezető fórum, de állandó struktúrákat is fel kell állítanunk, valamiféle gazdasági tanács formájában az RFIS ügyeivel foglalkozandó nem csak a visszapillantó tükörben kell vizsgálnunk a világot, hanem előre kell néznünk a szélvédőn keresztül. Thank you, Peter. Köszönöm, Peter. Kade Arif képviselő, egy perc. Elnök úr, kedves kollégák! A jelen válság mély és tartós, ezért nagyon sürgősen és elengedhetetlenül fontos, hogy a pénzügyi szektort és a bankokat szabályozó rendszert minél hamarabb felállíts, felállítsuk. Különben még mélyebbre süllyedünk. A reálgazdaság és a szolgáltatások szempontjából is ez nagyon fontos. Ezért a londoni G20-as találkozó kozón rész megoldásokat javasoltak a felek, azonban ez nem öltött testet egy komoly cselekvésben. A Pittsburgh, Pittsburgh G20-ason csúcstalálkozón ezért lenne nagyon fontos, hogy az Európai Unió kiállna egy szigorú szabályozás elfogadtatása mellett. Számos kollégám azt kívánta, hogy a fejlesztési kereskedelem kérdését felvessem. Nagyon fontos, hogy újraindítsuk a dohai tárgyalási fordulót, hogy ne hirtelen zárjuk le, hanem ne söpörjük félre, hanem a lehető legjobban használjuk ezt a lehetőséget, hiszen nagyon sok agály van, amelyet még nem kezeltünk. Végül a pénzügyi a kapcsolatban az elnök közbeszólt és elvette a szót. Next speaker is Mr. Hauregi Következő hozzászóló, Haurendi Atondo, egy percben. Miniszter asszony, Almunia úr, három gondolatot szeretnék megosztani önökkel egy percben. Először is Európáról. A jelenlegi világhelyzetben egységes és erős Európát kell teremtenünk, mert egyébként elveszítjük a szerepünket. Másodszorban több államra van szükség független attól, hogy egy új szabályozói felügyeleti rendszert alakítunk, én szeretném, hogyha megszüntetnénk az adóparadicsomokat is, és az adózást is transnacionálissá kéne tenni. Legalább ennyire fontos, hogy visszatérjünk egy új etikai szabályra, szabályrendszerre a kereskedelem területén és a vállalatokat a társadalom részeként kell tekintenünk, akiknek felelősen kell viseltetniük a részvényesekkel és a társadalommal szemben elnök. Köszönöm szépen. És most pedig a spontán hozzászólások következnek. Gati asszony, kérem, hogy ez egy percet tartsa. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. asszony, Almúnia úr, először is a múlt szeptember 30-án Németország, Anglia és Franciaország egy európai konszenzusban állapodtak meg a banki bónuszokkal kapcsolatban. Most a 27-ek tanácsa készül fel a G20-as csúcs találkozóra, ezért szeretném, hogyha itt aktívan megoldást keresnénk, és egy közös választ, de nem csak közös, hanem ambíciózus választ, a kereskedők, a pénzügyi kereskedők és bankárok re, ö, Az áprilisi G20-as ötleteket, gondolatokat nem sikerült teljes mértékben cselekedeté váltani, hiszen olyan bankok, amelyeket az állam húzott ki a bajból, továbbra is bónuszokat osztogatnak. A G20-asoknak a feladata az, hogy ezt elkerüljük, hogyha állami segéllyel, húzunk ki egy bankot a pácból, akkor nem szabad, hogy ezt a, a, az adóból befolyt pénzeket bónuszokra pazarolják. Ezt meg kell akadályoznunk. Nem szabad, hogy a G20-as csústálkozón egyedül maradjunk, az elnök közbeszólt, ezért felelős kormányzásra van szükség a bankokon belül is, és ezt szabályozásra kell biztosítanunk. Elnök, köszönöm szépen. Monika Klasikova Benyova, egy minutu. Következő Monika Benyova képviselő az. Pani Malmström. Köszönöm elnök úr a szót. Malmström asszony, biztos úr, azt hiszem, amit előadtak, egy nagyon ambiciózus tervként értékelhető, melynek cél, amelyet a G20-ak elé visznek. Azonban attól tartok, hogy a G20-ak eredménye nem lesz érzékelhető a társadalomban kézzelfogható módon. Hiszen a nem, tagállami szinten megragadható eredmények nem túl meggyőzőek, még most sem. Malmström asszony az átláthatóságról beszélt. Most minden adat arra utal, hogy azok az ágazatok, amelyek, amelyeket megpróbáltunk ösztönözni, illetve amelyeket igyekeztünk megvédeni, nem ö, igazán felügyeltek most sem. Nem történt semmi az offshore cégekkel, az adóparadicsomokkal, Mindezek tények arra mutatnak, előttelekövő tények, hogy tovább növekszik a munkanélküliség, a kis és középvállalatok szenvedik meg legsúlyosabban a válságot, a jövőben tehát ezen kérdésekre kellene korlátoznunk a figyelmünket. Pascal Quanten egy percben. Bonjour. Jó napot kívánok! Hallottunk az IMF kormányzásáról, irányításáról. De az a kérdésem, hogy a G20-as csúcs találkozóra el akarják vinni azt a kérdést is, hogy mit, milyen feltételekkel ad kölcsön a nemzetközi valuta alap az államoknak pénzt. Nem túl liberális ugyanis az ő hozzáállásuk. Mi ezzel kapcsolatban az ön álláspontja a másik? Az Európai Tanács és Bizottságnak a Kína javaslattal kapcsolatban mi a véleménye, mely szerint egy nemzeti, nemzetközi pénznemet kéne bevezetni, ami megkönnyíteni a nemzetközi kereskedelmet. Harmadik kérdésem, a G20-as csúcs találkozó a kopenhágai előkészületekre is szolgál. A dél-keleti országok 2 milliárd és 15 milliárd euró közötti intézkedéscsomagot fogadtak el a klímaváltozás ellen. Mi ilyen javaslatokkal fognak önök előállni a G20-as csúcs találkozón jövő héten? Elnök, köszönöm. Flót asszony a szó egy percben. Köszönöm szépen. A G20 számos észszerű reakciót adott, például a pénzügyi szabályozói és felügyeleti rendszer átírása, a koordinált fellépés szükségessége, ilyenek. Itt az EU-ban azonban úgy tűnik, hogy másképp járunk el. Az asztalon lévő szabályozók részletei komoly eltérés mutatnak a megvalósítás ütemtervében, illetve a szabályozás részleteit illetően is. A gazdaságaink törékeny helyzetben vannak, a munkanélküliség emelkedik, és ez egy komoly aggály elsősorban a kis és közép méretű vállalkozások esetében. Azt akarjuk, hogy az európai és a brit vállalatok versenyhátrányt szervegyenek, amikor tőkére van szükségük. Az Európai Banktól oly drágák a hitelek, hogy az ügyfelek egyszerűen a Wall Street felé mozdulnak, és ott vesznek fel hiteleket az európai bankok kárára. A nemzeti

akadályozzuk meg hogy a válság előtti ártalmas jutalmazási gyakorlat tovább működjön. vessünk kőbe etikai szabályokat mert látjuk hogy hova vezetett a túlzott liberalizáció. teremtsünk olyan világot mely a rövidtávú nyerészkedést és nem a mértéktelenséget djazza hanem a valódi munkát s mely a társadalmi felelősségvállalást tekinti alapértéknek. együtt kell dolgoznunk okos szabályokkal hogy a g twenty as partnereinket meggyőzzük. köszönöm.

Elnök úr, miniszterasszony, biztos úr. Nagyon ambíciózus programról számoltak be. Ez érdekes, de ne gondolják azt, hogy nem gondolják-e azt, hogy foglalkoznia kell azzal is, hogy továbbra is érdekük nagyon rövid távon gondolkozni a bankároknak. Arra kéne ösztönözni őket, hogy hosszabb távon gondolkozzanak. Éppen ebből származik a válság, abból az érdekből, ami mindig nagyon rövid távú volt. És szerintem ezt a témát kéne minél hamarabb megoldani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Körülbelül nyolc ember szeretne még felszólalni, de elnézést szeretnék tőlük kérni, csak öt percünk van a spontán felszólalásokra, és már is heten felszólaltak, úgyhogy a többiektől elnézést kérek, nincs most sajnos időnk arra, hogy ők is hozzászóljanak. Most pedig szeretném megadni a szót Malmström miniszterasszonynak, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni minden képviselőnek, aki hozzászólt a vitához. Úgy látom, hogy általánosságban konszenzus uralkodik itt a teremben hogy mit kéne az Európai Unión, Uniónak szorgalmaznia a G20-ak ülésén, fokozottabb koordinációra van szükség, és erősíteni kell az EU szerepét. Köszönöm Almunia úrnak az általa elvégzett munkát, hogy elősegítette ezt a konszenzust. Számos képviselő említette, említette azokat a dolgokat, amelyeket én és a biztos úr is említett, az erőteljesebb felügyelet és szabályozás szükségességét a pénzpiacokon, ennek kereteit minél előbb meg kell teremteni. A Larozier jelentés lesz a kiinduló pont mindenhez. Koordináltabb globális megoldásokra van szükség, hatékonyabb, funkcionális és megfelelően működő nemzetközi pénzintézetekre. Egyértelmű elveket kell leszögeznünk a vezetők javadalmazása, jutalmazása terén, és konkrét javaslatokat szeretnék majd a vitára bocsátani. Természetesen foglalkoznunk kell a klímaváltozással kapcsolatos finanszírozással, itt minden tagállamnak megvan a feladata, felelőssége. Azt hiszem talán itt konkrét számokról nem tudunk vitatkozni a csúcs találkozón, de minden esetre javaslatokra van szükség globális megoldásokra van szükség. Nem elegende, elegendőek az európai elszigetelt megoldások. Arra kell törekednünk, hogy minél több globális megoldás szülessen. A munkanélküliség talán az amit a leginkább éreznek az európai polgárok, amikor a pénzügyi és gazdasági válságról beszélünk. A munkanélküliség a közeljövőben várhatóan még növekszik néhány tagállamban, ami rendkívül veszélyes, és ehhez európai és nemzeti intézkedésekre van szükség. Erőteljes munkaerőpiaci politikára van szükség, elő kell segítenünk a vállalkozókat, vállalkozásokat, hogy munkahelyeket teremtsenek, fokozzák a foglalkoztatást, de ugyanakkor nekünk is biztosítani kell, hogy az emberek foglalkoztathatók legyenek, a képzés re és a kutatásra fordított források révén az ECOFIN ezzel is majd foglalkozik. Természetesen szólnunk kell a kilépési stratégiákról is, mert egyébként fennáll a veszélye annak, hogy amit eddig elértünk, negatívan fog visszaütni a munkanélküliség, a deficit és az infláció formájában. Természetesen mindig a legsérülékenyebb, a legérzékenyebb csoportokat éri elsőként és legsúlyosabban a válság hatása, és tisztában kell lennünk azzal, hogy ők a vesztesei a nemzetközi válságnak. Őket sújtja leginkább világszerte a válság. Tehát folyamatosan tárgyalnunk kell arról, meg kell vitatnunk, hogy hogyan segítsünk az így érintetteken megfelelő forrásokat kell biztosítani az úgynevezett puha hitelezés számára. A kereskedelmi rendszer megfelelő működését is biztosítani kell, úgy, hogy elkerüljük a protekcionizmust. Elhangzottak itt különböző adójavaslatok, egyfajta Tobin adó, de ennek egyelőre nincsenek meg az előfeltételei, és szerintem jelenleg csak visszás hatást váltana ki. Többen említették a fedezeti alapok kérdését, és az ezzel kapcsolatos új pénzügyi szabályozókat. Ez előkelő helyen szerepel az elnökségünk napirendjén, és várjuk, hogy szorosan együtt tudjunk működni az Európai Parlamenttel, hogy tető alá tudjuk hozni a fedezeti alapokra vonatkozó irányelvet. Tudjuk, hogy ez rendkívül bonyolult témakör, rendkívül sok érdeket kell ennek kapcsán figyelembe venni, de minden esetre ezt a munkát el kell végeznünk. Összefoglalóul, elnök úr, a G20-ak természetesen nem tudják az összes ma felvetett problémát egyszerre megoldani, minden esetre van némi reményem, hogy komoly előrelépést tudunk tenni ezen kérdések kapcsán komoly nyomás nyilvánul meg az európai polgárok, illetve a világ többi részéről is hogy vezessük ki őket a válságból, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy a, egy hasonló méretű válság a jövőben ismét felmerüljön. Az Európai Unió erős és egységes, és biztosíthatom önöket arról, hogy a svéd elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a G20-as csúcson az európai érdekeket. Köszönöm szépen a vitát. Thank you, Madam Malmström. Köszönöm Malmström asszonynak. Végül Almónia biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Meggyőződésem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a jelenlegi helyzetben ebben a pillanatban kell óriási a válság által elénk támasztott kihívásoknak megfelelnünk. De folyam, fontos jelei vannak a fejlődésnek bizonyos gazdasági mutatók, például a kereskedelem területén, illetve a fogyasztók biz, bizalma területén is sikerült elérnünk komoly előrelépéseket. A G20-as országok Pittsburghi találkozóján nagyon fontos az is, hogy mennyire hitelesek ezek a találkozók. Ez is fontos abban, hogy utána meg tudjuk valósítani a kihívásokra adott válaszainkat, és végre tudjuk hajtani az intézkedéseinket. A csúcs találkozó rendjén szereplő dolgok remélhetőleg az állam és kormányfők közötti megegyezésekre fognak vezetni. Ezeket utána végre is kell természetesen hajtanunk, ez komoly feladat lesz. Nagyon fontos dologra utalt számos képviselő. Például arra, hogy mennyire világos üzenetet kell küldenünk azzal kapcsolatban, hogy a legnagyobb gazdaságok hogyan kívánnak egymással koordinált módon fellépni, egymással közös gazdaságpolitikát folytatni, olyan stratégiát, amelyel ki tudunk lépni ebből a válsághelyzetből. Utána arról is meg kell állapodnunk, hogy hogyan tudunk összhangban végrehajtani erre vonatkozó intézkedéseket. Az 1930-as évek, 29-30-as évek gazdasági válságából tanulnunk kell. Most nem ugyanaz a helyzet, ugyanakkor viszont nem folytathatjuk a gazdasági ösztönző csomagok újbóli, újbóli kiadását, hiszen ezt is egyszer abba kell majd hagynunk. A spekulációk ellen kell fellépnünk, hiszen ezek azok, amik a válsághoz vezettek. Ez nagyon fontos, hogy ezt a csúcstalálkozón is tisztázzuk majd. A múltbeli hibákat nem szabad megismételnünk, nem csak a gazdaságpolitika területén, hanem a pénzügyi szabályozás és felügyelet területén sem. Azt hiszem, hogy ez a kötelezettségvállalás nagyon világosan kinyilvánult az elmúlt két csúcs találkozóból, és ezt a megközelítést kell folytatnunk, az eddigi ígéreteinket be kell tartanunk nemzetközép, úgy mint európai szinten. Ezért egyetértek a ma reggeli vitában elhangzottakkal, miszerint nem kell mindent csak a fizetések, a bankárok fizetésének a kérdésére koncentrálnunk. Nem csak erről van szó. Ez a kérdés természetesen nagyon fontos, de gazdasági, szociális szempontból, illetve politikai és etikai szempontból is vannak ezen túlmenő nagyon fontos kérdések is. Egyéb olyan témák, amelyeket a G20-as csúcs találkozó napi rendjére Európa szeretne felvetetni. Európának megvan a képessége arra, hogy vezesse ezeket a tárgyalásokat, hogy intézményeink is megvannak, az elnökség és az Európai Bizottság is kész erre. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európai Bizottság ez év áprilisában ajánlásait már megküldte a tagállamoknak a bankár fizetésekkel kapcsolatban. Ez természetesen egy megközelítésbe esett azzal, amit az egész világon mindenki más is javasolt. A pénzügyi rendszer válságának megoldására, újra tőkésítésre van szükség arra, hogy a bankok mérlegét átvizsgáljuk, és ebből leváljunk a következtetéseket, és mivel az egész pénzügyi rendszer globálisan összekapcsolódik, nem elég, hogyha határainkon belül oldjuk meg a problémákat, akkor, hogyha a globális szinten a többi állam hasonlóképpen nem lép fel. A Lehman Brothers összeomlása után úgy gondoljuk, hogy már akkor is a legnagyobb problémákat el tudtuk volna kerülni, az Egyesült Államokban. Most azonban világos, és nagyon sok képviselő szájából elhangzott, hogy a politikai cél nem az, hogy egy bankot megmentsünk, vagy hogy a, bankok tartozásait eltüntessük. A cél az, hogy a kis- és középvállalkozásokat segítsük, hogy a közszolgáltatások fenntarthatását, fenntartását segítsük elő, illetve a jóléti rendszert próbáljuk meg e, fenntartani. Azonban, ha nincs a gazdaságunk jó helyzetben, akkor ezeket a dolgokat sem tudjuk elérni. A Pittsburghi csúcs találkozó számára ez az egyik kihívás. Tehát az, hogy az általam említett problémákat továbbra is próbáljuk megoldani. És végül még egy megjegyzés, nagyon sokan utaltak erre, és egyet is értek azzal, hogy más pontokkal is kell foglalkozni a G20-as találkozón. De az adóparadicsomok kérdésére szeretnék még különösen kitérni. Na, ha igaz, hogy a G20-as londoni csúcs találkozó nem talált megoldást az összes felvetett problémára az adóparadicsomokkal kapcsolatban, hiszen nagyon nehéz egy nap alatt egy ilyen összetett problémára, ami évek óta fennáll, átfogó megoldást találni. Az áprilisi londoni csúcs találkozón megpróbáltuk, de ezut, ezután is az elmúlt hat hónapban ezen kontextussal nagyon sokat foglalkoztunk, javítottuk az információcserét, megpróbáljuk az adófizetés elkerülését megakadályozni, az állami hatóságok megpróbálnak együttműködni ezen a területen. Nagyon sok további problémát sikerült megoldanunk, sokkal többet, mint korábban akár évek során az áprilisi csúcs találkozó előtt. Úgy gondolom, hogy ez alatt a hat hónap alatt nagyon komoly előrelépést sikerült elérnünk egy olyan kérdéssel kapcsolatban, ami igen jelentős abban, hogy elkerüljük azt, hogy a pénzügyi tevékenységeket a felügyelő hatóságok elől elrejtik, és ezek a rendszerben torzulásokhoz vezetnek. Nagyon fontos üzenet az állampolgárok számára az, hogy lássák, hogy ezek az ő aggodalmaikat mi is osztjuk, és a válság kezelésében az ő aggodalmaiknak válaszolva lépünk fel. Az Európai Uniónak egy hangon kell felszólalnia, nem egyes nemzetek különböző hangján. A svéd elnökség ebben segít nekünk. Az Európai Bizottság támogatja a svéd elnökséget ebben. Európát egyetlen hangon fogjuk hallani felszólalni, és ez nagyon fontos. Az Európai Unió nem néhány európai országnak az össze fogó szervezete az Európai Unió, egy olyan egység, amely meg tudja mutatni azt, hogy hogyan lehet eredményesebb eredményeket elérni akkor, hogyha valós koordinációval kerül sor. Köszönöm. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Ezzel zárjuk a téma vitáját a szavazásra. Az októberi első plenáris során kerül majd sor. Következő napi rendi pontunk tanács nyilatkozata a SWIFT rendszer tárgyában. Mindenek előtt